Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vous invite à gagner votre place. Kérem, mindenki foglaljon helyet. J'ouvre la séance. Megnyitom az ülést a Költségvetési Szakbizottságban, és kérem, hogy fogadják el nekem, hogy bocsássák meg, hogy ilyen későn kezdünk. Ez azért van így, mert nagyon hosszan tartottuk meg a koordinátorok ülését. Rendkívül sok napirendi pontunk volt a koordinátorok ülésén ma. Szeretném azt biztosítani, hogy mindenki egyetért a napirenddel, már csak azért is, mert a 9-es rendi pontot elhalasztottuk, és a 14-es, amely a frontex kapcsolatos, szintén elhalasztottuk, mert ehhez nem, nincsenek, nem állnak rendelkezésre a megfelelő dokumentumok, nem tudunk álláspontot kialakítani, és így a dokumentumok hiányában a jelentéstevő nem tudott jelentést írni. ezekkel a módosításokkal akkor remélem, hogy elfogadottnak tekinthetjük a napirendet. Szeretném elmondani, hogy milyen döntések születtek a koordinátorok ülésén. Egy saját kezdeményezésű jelentést szeretnénk megírni az Európai Beruházási Bank éves jelentésével kapcsolatban. megérkeztek a korábbi ülések jegyzőkönyvei is, a novemberi, decemberi, illetve januári és februári üléseink jegyzőkönyveire gondolok. Ezeket a jegyzőkönyveket remélem, hogy szintén elfogadottnak tekinthetjük, amennyiben nincsenek ellenvetések vagy módosításra vonatkozó javaslatok, akkor elfogadottnak tekintjük őket, és most megkapja Esholc úr a szót, aki az egyéb szakaszokkal foglalkozó 2018-as pénzügyi évre tervezett bevételek és kiadások témájában készített jelentést. Meg is adom önnek a szót. Uh, uh, Köszönöm szépen. A jelentés tervezett uh, a harmadik ilyen ebben a mandátumban, és a több éves pénzügyi keretben pedig az ötödik ilyen jellegű, és ezért Tán úrnak, illetve Döpré úrnak szeretnék köszönetet mondani. Ők végezték az előző ilyen jellegű munkákat. Megosztottam az árnyék jelentéstevőkkel már a korábbi verziót, verziót, és bevettem ebbe az anyagba a javaslataikat. Most nem szeretnék végigmenni ezen a jelentésen soronként, azonban a prioritásokat mindenképpen kiemelném. Először is, ami a megtérülést, illetve az értéket illeti, ugyanúgy, ahogy a korábbi esztendőkben, az ötös fejezetben a 20%-ot kívánjuk elérni, és ehhez pedig megtakarításokra van szükség az eddigi becslésekhez képest. Ezért nagyon örülnék annak, hogyha az árnyékjelentéstevők, illetve a kollégák ezen a területen javaslatokat tennének, tehát hogy hol lehet megtakarításokat eszközölni. Aztán nagyon fontos, hogy a parlament a legfontosabb funkcióit el tudja végezni hatékony formában, ezért támogatni kívánom a parlament szolgálatait. A harmadik prioritás pedig az átláthatóság, illetve az elszámoltathatóság. Egyértelmű, hogy a politikai pártok és alapítványok finanszírozását, illetően vannak még kérdések, vannak kiemelt esetek, ahogy a kollégák is tudják, ez pedig rámutat ezen funkciók igazgatásának gyengeségeire. Itt nem azt szeretném mondani, hogy kritikus hangot ütnék meg a pártokkal, illetve az alapítványokkal szemben, és vannak olyanok is, ahol a legjobb gyakorlat érvényesül, és itt nagyon örülök annak, hogy folytathatjuk a támogatást, de azt hiszem, hogy összességében nagyobb átláthatóságra van szükség, és fel kell vetni ezt a kérdést, hogy ezt hogyan érhetjük el. És itt szeretnék fejet hajtani a vezetés előtt az eddig megtett lépésekért. Szerintem ez egy nagyon jó gyakorlat volt, és valóban nagyon szeretném, hogy megvalósuljon a kellő mértékű átláthatóság. Aztán a többi téma a kiberbiztonság témája. Támogatjuk a parlament munkáját a kibértámadások visszaverésében megfelelő intézkedéseket hozunk, illetve fogunk hozni, és úgy látom, hogy ez egy folyamatosan növekvő veszély. Oda kell figyelnünk ezekre a veszélyekre, és inkább megelőző formában kell a pénzforrásokat folyósítani, nem pedig utólag. Ami pedig az épületpolitikát életét, jó pár kérdés merül föl. Sajnos a hosszú távú épület stratégia nem alakult ki, bár volt ilyen ígéret. Sajnos ez nem teljesült az előző esztendőben. Jó lenne, hogyha ez a helyzet változna. Aztán a Konrad Adenauer épület végső kialakítása lassan lezárul. Nagyon fontos, hogy a pénzforrásokat megfelelően költsük el. Ami pedig a PHS épületet illeti, itt ismét nagyobb átláthatóságot kellene hangsúlyozni a büró és a főtitkár javaslatát illetően. Az ez éves költségvetésben bizonyos előkészítő intézkedésekre pénzforrásokat alokáltak, de nagyon fontosnak tartom azt, hogy az átláthatóságot növeljük ezen a területen. Ami pedig a megtakarításokat illeti a parlamenti költségvetésen belül, fölmerült bennem az, hogy mi a helyzet a szavazatmagyarázatokkal. Nincsen semmi probléma a szóbeli szavazatmagyarázatokkal, de néha fölmerül bennem a kérdés, hogy miért kell ezeket is 23 nyelvre lefordítani. És ráadásul itt a tolmácsoknál esetében is egy külön csapatra van szükség, ez nagyon is költséges. Tisztelt kollégák, felvetném annak a lehetőségét, hogy írásban nyújtsák be a képviselő kollégák a szavazatmagyarázatokat, és akkor csak saját nyelven kerülne ez fordításra, illetve más, más formában is lehetne pénzeket megtakarítani. És végül pedig a 2019-es választási kommunikációs program kapcsán a főtitkár azt kérte, hogy alokáljunk forrásokat erre a kampányra, és ezzel egyet is értek, tehát már most be kell ezt tervezni, hogyha megnézzük ennek a kiadásnak az eloszlását, és mindenkit arra ösztönzök, hogy ezt vegyék nagyító alá, kérem, hogy azonosítsuk pontosan, hogy hogyan, mikor, milyen formában kerülnek elköltésre ezek a források. Hasonlóan a képviselői kiadásokat illetően itt is a nagyobb átláthatóságot kívánom hangsúlyozni. Tisztelt elnök úr! Csütörtökön találkozom majd ismét az árnyék jelentéstevőkkel, addig is örömmel várom a kollégák véleményét. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Köszönöm szépen. Akkor most ezzel kapcsolatban megnyitom az eszmecserére lehetőséget. Többen is szerettek volna felszólalni. Először Rübig úr kezdi. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék a kollégáknak köszönetet mondani, ugyanis láthattuk azt, hogy az Európai Parlament költségvetése nagyon érzékeny költségvetés, és Richard ezt nagyon jól megmutatta a hozzászólásában. Számomra alapvető meggondolásokról van szó, például arról, hogyan tudjuk Európában a demokráciát erősíteni, és ezért egyértelmű az, hogy az állam és kormányfők, akik a mínusz 4%-ot kigondoltak a 7 évre, most úgy gondolom, hogy a plusz posztokat tavaly elutasították, csökkenteni kellett a posztokat, ez nehézségekhez vezetett. 2018-ban a tárgyalása során gondolni kell a Brexitre is, és ehhez kötődő feladatokat is teljesíteni kell. Ezért nagyon komplex az egész kérdés. Nem tudom elképzelni azt, hogy mit történik akkor, hogyha a politikai szint nem talál megoldást a Brexitre. Ezért azt támogatom, hogy a, nem a 19,6-ból csökkentsünk, hanem inkább a parlament elő gondoskodásból inkább a 20%-nál maradjon. Ez egy már bevált stratégiánk, hogy a 20%-ot igénybe vehetjük. Mi választottuk ezt a felső értéket, és megpróbálunk mindig nagyon óvatosan bánni az eszközökkel, Szerintem a 20%-os határ, figyelembe véve azt a nehéz helyzetet, amit láthatunk európai szinten, az tényleg megfelelő. A parlament jövőre a Brexit tárgyalások során és a választások előtti időszakban szembesülhet majd más gondokkal is, Törökországgal, USA-val, Amerikával, Európán kívül is nagyon sok nehézség van, a demokráciát kevéssé támogatják, és ezért nagyon fontos az, hogy a kiberbiztonságot is megfelelően támogassuk. A General Allowance évtizedek óta folyik már erről a vita. A választási ciklus elején megalapodtunk abban, és azt kérném, hogy ezt a megalapodást, amit létrehoztunk, ezt tartsuk is be. Hogyha a következő ciklusban majd ismételten beszélünk erről, akkor úgy vélem jó lenne, hogyha ezen intézkedések önkéntességét irányoznánk elő, mindenki ezt bejelenthetné a választási kampányába, hogy ez átlátható, elmondhatja azt, hogy mire kíván pénzt költeni, úgy vélem, hogy az önkéntességet kell eh, hangsúlyozni. Úgy vélem, hogy eh, pontosan az átláthatóságot szolgálja az, hogyha a képviselők eh, maguk számára úgy alakítják az átláthatóságot, ahogy szeretnék, és ami megfelelőbb az állampolgárok számára. A titkársági jutatások kapcsán szeretném elmondani azt, hogy ez, a munkáink növekedtek az elmúlt időszakban, nagyon sok előírást kaptunk. Az irodámban például egy személy csak ezzel foglalkozik, csak is a, az adminisztrációval, a könyveléssel foglalkozik. Azt javasolnám, hogy a titkársági jutatások esetében növeljük ezeket, hogy tényleg jól képzett munkatársokat kapjunk. Az Strasbourgba utazó asszisztensek esetében, és látnunk kell azt, hogy milyen nagy teher alatt vannak, nagyon sok mindennek kell megfelelniük, Ez nagyon fontos az, hogy ez pénzügyi oldalon is tükröződjön. Én azt támogatom, hogy jobban bánjunk a munkatársainkkal, nem nekünk megy ez a pénz, persze le kell fednie az inflációt és a többlet munkát a fizetésnek, és nagyon fontos az, hogy tényleg minőségileg kitűnő munkatársaik legyenek. A választási évben egyértelmű az, hogy a parlamentnek nagyon sok feladata van. Emlékeztetni kell a választásokra, a választási részvétel nagyon fontos a demokrácia szempontjából, és valószínűleg 2019-ben fog bekövetkezni a Brexit, ez az óriási kihívás lesz számunkra és a brit kollégák számára is. Szerintem szükség van egy vegyes bizottságra az Európai Parlament, illetve a brit parlament között. Közösen kell megtalálni a megoldást, hogy optimálisat tudjunk nyújtani az emberek számára. Merci, Monsieur Manka. Köszönöm, Manka úr. Köszönöm, pán predseda, za slovo. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. Köszönöm szépen, szerettem volna megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Úgy gondolom, hogy belevágtunk a 2018-as költségvetés módosításába. Remélem, hogy a módosításainkat figyelembe fogják venni, és a legutóbbi időben, legutoljára áprilisban azt mondtuk ki, hogy új öm, tételeket is be fogunk vezetni a költségvetésbe, és nem csak állandóan a meglévő költségvetést fogjuk napra készé tenni. Egy bizonyos koeficienst alkalmaztunk eddig, amely az inflációval arányos módon valósult meg, de most ezt máshogy kívánnánk megtenni, ezről egyébként döntés is született, és 2018 lesz az első év, amikor az új költségvetési módszert, vagy tervezési módszert be fogjuk vetni. Nem vagyok igazán elégedett azzal, hogy nagyon sokat dolgoztunk itt a parlamentben azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk módosítani a költségvetés rendszerét, és most, mintha senki nem venné ezt figyelembe. Valójában az év végére 70 milliós többlet fog kialakulni, ezt ugye belekalkuláltuk a költségvetésbe, és ezzel ugye azt fogják támogatni, hogy az épület visszafizetését gyorsabban valósítjuk meg, ez szerintem egy olyan dolog, amit sokkal jobban meg lehet valósítani a költségvetés menedzsmentje terén. Más szempontból fontos azt is látni, hogy a különböző tagállamok úgy látják, hogy az Európai Parlament információs irodái, kilenc ilyen irodáról van szó, amelyet ki lehet adni a frakcióknak is. Ebből három meg is valósult, de hat még eddig nem került kiadásra, és hosszú évek óta ez nem történt meg. Olyan épületekről van szó, például Vilniusban három irodáról van szó, Rómában is szó van egy irodáról, és senki sem tudja a nagy frakciók közül azt, hogy ezeket ki lehet bérelni, ezeket az épületeket, tehát parlagon hevernek, hevernek gyakorlatilag, senki sem használja őket, Úgyhogy jobban ki lehetne használni ezeket az, épít, ezeket az épületeket, no, optimalizálni lehetne az Európai Parlament költségvetésében ezeket a lehetőségeket. De azt gondolom, hogy erről még sok szó esik majd egészen őszig. Köszönöm, Döpré úr. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy alkalmam nyílt már elmondani azt, hogy tetszett nagyon ez a jelentés, mert szerintem jól megírt jelentésről van szó, jól struktúrált és nagyon jó érvelés támasztja alá. Azt gondolom, hogy hogyha ezt egy ECRS brit írta, akkor az különösen nagy teljesítménynek számít. Nos, sok mindenen egyetértek tehát, de azért van néhány megjegyzésem is. Először is. Természetesen egyetértek azzal, hogy a parlamenti költségvetés tervezés szabályai 20%-ot írnak alá. Ugye itt arról született döntés, hogyha megnézzük a kalkulációkat, akkor azt látjuk, hogy a költségek nélkül, a különleges költségek nélkül század százalékos növekedést tapasztalhatunk 2016-hoz képest. Most erről ugye mondhatjuk azt, hogy a személyzeti költségekből adódik ez az egész, ez 3,2 hiszen ez magyarázza, de ezen kívül azt hiszem, hogy itt nem csak egy indexációra van szükségünk, mert hogyha a 2%-ot vesszük figyelembe, akkor szó sincs arról, hogy elérjük a mostani szintet. És ezt egyébként elmondtam a jelentéstevőnek is, hogy érdekes kis kalkulációkat végeztem. Az elmúlt évek során megpróbáltam megvizsgálni azt, hogy melyek azok a költségvetési tételek, amelyeket állandóan túlterveztünk, szisztematikusan, tehát strukturális problémáról van szó. Nagyon érdekes volt ez az elmúlt évek vetületében, hogy ez a bizonyos ramászás hogyan alakul. egy strukturális kérdésről van szó, majd meglátják, hogy itt elképesztő, hogy mennyire rendszeres a felül tervezés. Már csak azért is mondom ezt el, mert Konrad Adenauer alapítvány működését támogatjuk. A következő évre ez úgy néz ki, hogy 60 milliós tételt számoltunk el. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a büdzsében mi szerepel most, például az Adenauer épületre 33 milliót irányoztunk elő. És akkor a 27 millió majd a ramasszásból jön vissza? De hát ugye itt 50 és 70 milliós, millió közötti tételről van szó, ezt azért szerintem komolyabban kellene venni. Én nem mondom azt, hogy szegényedjünk el, de azért Rübig úrral sem értek egyet, amikor ő azt mondja, hogy, hogy még tovább növeljük a mm, költségeket, már csak azért is, mert jönnek a választások. Szerintem ez nem egy jó politika szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy komolyabban oda kellene figyelni bizonyos területekre, amelyeken szisztematikus emeléseket tapasztalhatunk. Itt van aztán a kiberbiztonság, illetve a biztonság kérdése is. Ami a választási kampányt illeti, 25 millió eurót irányoztunk erre elő. Egyébként ezt a jelentéstevő majd kijavíthat engem, hogy mintha itt egy különleges kiadás lenne, 25 millióról van szó. Én nem gondolom, hogy ez a 25 millió tényleg olyan hozzáadott értékkel bírna. Ugyanis a promóciós tevékenység, amelyet az Európai Unió általában és a parlament vonatkozó szolgálatai végeznek, tehát itt publikációkról van szó, különböző anyagokról. Én ez, erről egyetem vagyok, nem vagyok meggyőződve, hogy ez hasznos, mert nem az a probléma, hogy a már eleve Európa pártiakat meg tudjuk szólítani, inkább az indiferenseket és az Európa elleneseket kellene meggyőznünk. És erről fontos lenne, hogy a kommunikációs szolgálatokkal érdemi vitát tudjunk folytatni. Mert szerintem ez itt az alapvető cél. Most azt szeretném viszont elmondani, hogy tetszenek azok a megjegyzések, amelyeket ő beépítette a jelentésébe, amikor például kritikával illeti a 76 új posztot, amelyet létrehoztak a frakciók számára. Egyetértek azzal is, hogy korlátozni kell bizonyos alapítványi tevékenységet és a frakciók tevékenységét is. Maximum az indexálási mértékig gondolom ezeket elfogadhatónak. És aztán az általános költségekre vonatkozó juttatás és a kapcsolatos javaslat, amelyet itt a bűró be tehát ugye a bürónak kellene ezzel kapcsolatban az egész rendszert átdolgoznia. Hogyha valamit most teszünk, az szerintem nem jól előkészített munka lenne, nem így kellene eljárni. Nekünk inkább a következő jogalkotási ciklusra kellene gondolnunk. Ez szerintem nagyon fontos, hogy így gondolkozzunk, és erre oda kellene figyelnie a bürónak és a főtitkárnak is. Ennyit szerettem volna jelenleg elmondani, vannak persze más megjegyzései is, és természetesen ezekről szívesen eszmét cserélek. Dönanó úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogyan a Manga úr és más kollégák is elmondták, én is egyetértek azzal, hogy a lehető legjobban tudjuk felhasználni az európai alapokat, főként az Európai Parlament működésének optimalizálása szempontjából. A parlamentnek alapvetően jogalkotási feladatai vannak, de azért azt el szeretném mondani neki, hogy nem egy buborékban élünk, a parlamentnek kommunikációra is szüksége van, meg kell ismertetnünk a munkánkat, nyitnunk kell a külvilág felé, és az Európai Uniós értékeket kell előmozdítanunk. Itt nagyon fontos stratégiai kérdések merülnek fel, és számunkra fontos társadalmi kérdésekkel is foglalkoznunk kell, illetve a filmipart is támogatnunk kell. A parlamentnek valóban saját jogalkotási tevékenységét kell reklámoznia, hogy úgy mond. Itt az ötös fejezeten belül egy 20%-ot írtunk elő erre, de ez nem jól felhasznált pénz, mert nem tudjuk jól értelmezni és bemutatni a parlament munkáját. Fontos lenne azt látni, hogy az európai állampolgárok öt évente az Európai Parlament képviselőit megválasztják, tehát nekünk az a feladatunk, hogy jobban ismertessük meg a parlament munkáját, hogy az emberek eljöjjenek a parlamenti választásokra öt évente, és szavazzanak az európai parlamenti képviselőkre. Káli Zabál asszony, köszönöm szépen. Néhány általános megjegyzés, persze már sokat hallhattunk más kollégáktól és A szocialisták egyetértenek azzal, azokkal az alapelvekkel, amelyeket a jelentéstevő elmondott jelentésében, főként a közpénzek megfelelő felhasználásával kapcsolatban, az átláthatósággal kapcsolatban. Minél több információt tudunk átadni, és minél átláthatóbbak vagyunk a pénz felhasználásában, annál jobban tudjuk majd elmagyarázni a saját tevékenységünket is. Itt az általános költségekről van szó, amely egy olyan vita, amelyről gyakorlatilag minden évben eszmét cserélünk. És nem most először próbáljuk meg megoldani a problémákat, de az is igaz, hogy a bűró nagyon sokszor egyáltalán nem veszi figyelembe azt, amiről a parlament ebben a tekintetben megszavazott, amit megszavazott a parlament. Ezért fontos lenne egy mandátum kialakítása a bűró és a főtitkár felé a következő mandátumra vonatkozólag. Ami pedig a frakciókat illeti, illetve az alapítványokat egyetértünk azzal, hogy minél nagyobb átláthatóság legyen ezen a területen, és a lehető legjobban használjuk fel a közpénzeket, de ugyanakkor védjük azt az alapelvet is, hogy az európai költségvetés, vagy a parlament kép költségvetéséből tudjuk finanszírozni az európai politikai pártok, illetve a hozzájuk kapcsolódó alapítványok működését. Nagyon régóta erről beszélünk, szeretnénk minél több, minél nagyobb mértékű integrációt elérni, minél több feladatot átadni az Európai Unió szintjére, és ilyenkor, amikor az egész politikát európeizálni szeretnénk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy a politikai pártok 28 nemzeti párt összességeként működjenek, itt szupranacionális európai pártokra van szükség. Ami pedig a tanulmányokat illeti, a jelentéstevő leírja, hogy fontos a jó minőség, és ezt nem is akarjuk megkérdőjelezni. Viszont úgy gondolom, hogy egy kicsit részletesebben kellene azt látnunk, hogy ezek a tanulmányok mennyibe kerülni, és mennyibe kerülnek, és hogy milyen tanulmányok születnek meg, mert nem szabadna, hogy meg hogy kétszer ugyanazokról a kérdésekről végezzenek tanulmányokat, tehát hogy esetleg egy belső tanulmány is készüljön ugyanarról a kérdésről, amelyet külső szakértőknek is kiadunk. Aztán itt van az infláció kérdése, például a parlament munkatársainak fizetésének indexálása szempontjából fontos ezt látni. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogy a parlament költségvetését csak az, index, csak az infláció mértékében kell növelni, és Manga úr is elmondta azt, hogy itt valójában elég nagy különbségek mutatkoznak a között, amit eldöntünk, és ami aztán a költségvetés valós képe. Ami a Lux Price-t illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez egy hasznos, jó cél, ezt meg kell őrizni. És aztán lenne még két kis kérdésem is a javaslataival kapcsolatban, kedves jelentéstevő úr, mert nem égészen látom azt, hogy miért van szükség ezekre a javaslatokra. Ugye itt egyrészt szó esik arról, hogy a nemzeti parlamentekkel való párbeszédet tovább kell növelni. Én szerintem ebben a, ebből a szempontból már nagyon is sok kapcsolatot ápolunk, ez már amúgy is nagyon erős, a nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartást. Tehát miért van arra szükség, hogy ezt tovább erősítsük. A másik pedig a választási kampányra fordított összegekkel kapcsolatos. Ön azt mondja, hogy az Európai Parlament szerepét kellene magyaráznunk ezekben a kampányokban. Nem tudom, hogy vannak-e olyan tevékenységek, amelyek nem ezzel kapcsolatosak, tehát hogy miért javasolta ezt a pontot, a jelentéstevő. Ennyit szerettem volna megkérdezni. Köszönöm. La parole est à monsieur Taran. Taran úr. Thank you. Uh, also very quickly I... Köszönöm. Nagyon röviden, én is örülök annak, hogy itt a, uh, kialakult ez a szöveg, már kiváló vita alapot adott annak előzetes formája is, és ahogy most alakul ez a szöveg, hát azt látjuk, hogy egyre jobb lesz. Különösen köszönettel tartozom a jelentéstevőnek. Azért, hogy a Polaris Park épület életciklusára vonatkozó megjegyzést betette a szövegbe, illetve az épületpolitikára vonatkozó megjegyzéseinket is. Ami pedig a megtakarításokat illeti, azt hiszem, hogy az a legtermészetesebb dolog, hogy a szavazatmagyarázatot a főidőből valami későbbi időre tegyünk, például az éjszakai shiftre, ami pedig a szavazat magyarázatokat illeti, ezeket valóban írásba kellene benyújtani, és nem kellene lefordítani. Most nem tudom, hogy ez a költségvetési jelentés hatáskörébe tartozik el, vagy sem, illetve bizonyára esetleg más bizottságok más véleményen vannak. Hogyha a választási kommunikációs programra valóban forrásokat akarunk szánni, akkor az meglep, hogy Kádia Zabal asszony úgy érzi, hogy ezt túlságosan sok tekintetben korlátozzuk, hiszen ne felejtsük el, azt kértük, hogy a képviselőnk legyen benne az előkészítő bizottságba, és a főtitkár nem adott erre egyértelmű választ. Lehet, hogyha ebbe benne lettünk volna, akkor kevesebb megszorítás lenne. Nos, ennyit. Eddig úgy tűnik számomra, hogy ebben az évben a költségvetési eljárásunk talán másképp alakul, mint tavaly. Ez gördülékenyebb. Valószínűleg a jelentéstevő a jelentéstevő hozzáállásának köszönhető, és uh, hát ezért örülök annak, hogy a britek kilépnek. Monsieur Vali. Vali úr következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját, Nagyon jó megjegyzéseket láthatunk ebben az új javaslatban az eredetihez képest. Például az átláthatóság szempontjából látok javulásokat a képviselők általános költségeivel kapcsolatban. Szerintem fontos figyelembe venni azt, amiről már többször is szavaztunk egyébként a plenáris ülésen, itt az átláthatóságra gondolok. Ezért úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a titkárság, vagy a főtitkárság is ezzel kapcsolatban megfogalmazna egy javaslatot, hogy hogyan lehetne átláthatóbbá tenni ezt a területet. Mi frakcióként nem támogatjuk azt, hogy növekedjen a parlament költségvetése, ugyanis szeretnénk inkább korlátozásokat bevezetni, ezek nagyon mérsékelt és súlyozott módon valósulnának meg, ezt majd elmondom, hogy hogy gondoljuk. Mi úgy gondoljuk ugyanis, hogy túl magas a költségvetés jelenleg, azért is, mert ezt olyan értelemben kell megvizsgálni, hogy milyen az általános gazdasági növekedés szintje az Európai Unióban. Ami az inflációt illeti, vigyázzunk az árindexre, főként a fizetések tekintetében, mert ez csak 11 ország árindexét követi, és ráadásul a fogyasztói kosár is nem megfelelően tükrözi a valóságot, mert nagyon sok országban konkrétan defláció mutatkozik, tehát ezt inkább ilyen formában kellene követni az jobban tükrözni a valóságot. Ami a pártokat és az alapítványokat illeti, ezzel kapcsolatban is elmondtuk már véleményünket korábban. a vonatkozó európai parlamenti állásfoglalásokban. Mi azt szeretnénk, hogyha ez inkább csökkenő tendenciát mutatna, és nem állandóan növekedne évről évre. Ami a kommunikációs kampányt illeti, a 2019-es kampány kapcsán nem olyan régen a főtitkár is elmagyarázta azt, hogy hogyan kívánja felhasználni ezt a 19 milliót, de mi ezt egyáltalán nem támogatjuk, már csak azért sem, mert 2014-ben semmilyen eredményre nem vezetett a kampányra fordított pénz, hiszen 2009-hez képest is jelentősen csökkent a részvételi arány. Ami pedig a PHS épület felújítására vonatkozó 14 milliót illeti, szerintünk ez is túlzás, ezt más frakciók is mondták már, tehát ezt felül kellene vizsgálnunk. A múlthoz képest azonban nagyon jó jelentés készült, sokkal ambiciózusabb, mint korábban, és nagyon jó alapnak tekintjük ezt. Ebből kiindulhatunk, és reméljük, hogy konkrét eredményekkel térhetünk majd haza és különböző gondolatainkat meg fogjuk fogalmazni, és az tevők részéről ezt megpróbáljuk becsatornázni az anyagba. Köszönöm, Györgyeva Vasszony. Köszönöm szépen, én is megpróbálom rövidre fogni, elnézést kérek, mert az Jonas árnyékjelentés tevőnk nem tudott eljönni a mai ülésre. Összességében egyetértünk a jelentéstevő prioritásaival, és osztjuk a végkövetkeztetéseit a felvetett problémákat illetően. Szeretnénk az elszámoltathatóságot megerősíteni a szociális aspektusok és az intézmények vonatkozásában, illetve a harmadik felekkel kötött szerződéseket illetően. Üdvözlöm az áthátlatóságra vonatkozó javaslatokat, illetve a Manka úr megjegyzéseit, és végül azt kell, hogy mondjam, hogy fantasztikus az, hogy az ír nyelv is elismerésre került, illetve az, hogy közelebb kívánunk kerülni az állampolgárokhoz, kommunikálni kívánunk velük. Nem csak az nyelvre vonatkozik ez, hanem egyértelmű üzenetet adunk arra vonatkozóan, hogy a, a többnyelvűséget, illetve a multikulturalizmust támogatjuk itt az Európai Parlamentben. Szerintem ez egy nagyon fontos, nagyon pozitív üzenet, és nagyon remélem, hogy a mandátum vége előtt saját anyanyelvemen beszélhetek majd önökkel. Elnök, köszönöm szépen. Úgy látom, hogy többen nem kérnek szót, ezért én is szeretnék fejet hajtani a jelentéstevő előtt, hiszen nagyon is egyértelműen tisztázta a helyzetet. Ami az ötös fejezetben szereplő 20%-ot illeti, igen, itt óvatosságra intenék, hiszen hogyha az ötös fejezet többi kiadása is változik, akkor egy kicsit óvatosan kell eljárnunk itt a 20% meghatározását illetően. Európa minden évben ajánlásokat ad az, a, a tagállamoknak a köz, kiadásokat illetően. Itt szigorúságra élt. Hát mi a helyzet, hogyha a parlament maga 3,26%-kal növeli a költségvetési kiadásait éven. Tehát azt hiszem, hogy itt ellentmondás húzódik. Természetesen három évvel ezelőtt meghatároztuk a jogi alapot, ami a különböző országok fizetési, bérezési tábláját illeti. Azok a tisztviselők, akik Strasbourgban, Brüsszelben vagy Luxemburgban dolgoznak, szembe kerülnek, szembe kerülnek azzal, hogy emelkedik a, a, a költségek, az életszínvonalat illetve emelkednek. és ez azt jelenti, hogy könny- könnyen szembe kerülhetünk az eddigi mechanizmussal. Ugye az intézményi közleményre mintegy 25, kommunikációra mintegy, mintegy 25 milliót szánunk, és ez jól mutatja az Európai Parlament hozzáadott értékét. A bizottság pedig ugye a szigorúságot kéri. Hát itt bizonyos mértékig nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egy olyan kiadási mechanizmust alakítunk ki, amely a jelenlegi helyzetben esetleg kritikát vált ki. Minden évben egyre egyértelműbb a, a költségvetéssel kapcsolatos e, állásfoglalás, ami azonban a többi konkrét kérdést illeti, nem megfelelőek az összegek, és aztán a végén a mopping up, azaz a ramasszás következik. Azt is nagyon jól tudjuk, hogy most bizonyos pénzforrásokat allokálunk, például az épületekre vonatkozóan, aztán ezek majd megduplázódnak a következő évben, bizonyos területeken pedig túlbecsüljük a költségeket. Én tehát személy szerint azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok elégedett és azt hiszem, hogy a beruházásokat illetően még bizony van fejlődési lehetőségünk. Mind ezek után pedig átadom a szót a jelentéstevőnek, hogy lezárja ezt az eszmecserét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Nos, általánosságban véve én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, először is a kedves szavakért, illetve a konstruktív megjegyzésekért. Az utolsó gondolatra térnék eh, rá, igen, um, valóban a 20% az iránymutató, de emlékeztetném kell magunkat arra, hogy nem arról van szó, hogy ez mekkora, hanem arról, hogy mit kezdünk ezzel a pénzzel, értéket képviselünk-e ezért a pénzére vagy sem. És nagyon örülök annak, hogy jó pár kolléga utalt a következőkre. A fegyelem, az átláthatóság, illetve az elszámoltathatóság gott említették meg többen, és valóban ez a három téma az, amely végigvonul közös fonalként a jelentésen. Aztán, ami a frakciók és alapítványok kérdését illeti, valóban ezt korrigálni kell a következő mandátum elején. Tisztázni kell ezt a kérdést. Most már azt hiszem, hogy elég nehéz lenne ezt korrigálni, de a bizottság, bizottság szempontjából az lenne a jó, hogyha a bürónak tájékoztatást nyújtanánk arról, hogy mi itt a legjobb gyakorlat. ami pedig a juttatásokat illeti Paul Rübig megjegyzésére utalnék, nekem is vannak agályom nem a kiadások szintjét illetően itt Brüsszelben, hanem a helyi titkársági juttatást illetően, tehát a, azzal kapcsolatban, hogy mi történik az egyes tagállamokban. Itt valóban nagyobb átláthatóságot kellene kérni. Döpré úr, illetve az elnök úr megjegyzését is osztom a remeszást illetően. Átcsoportosításokat illetően. és itt Ájda kérdésére térnék vissza, a nemzeti parlamentekkel való párbeszéd, illetve a kommunikációs kampány. Nos, én először is tisztán szeretnék látni, véleményem szerint, és ezt személyes megjegyzésként osztanám meg, az a referendum kapcsán azt láttuk a kampány során, hogy az információs vákum óriási és zavaró. Véleményem szerint nem a parlament feladata a propaganda kampányban való részvétel, azonban tudatosítani kell, tájékoztatni kell a lakosságot arról, hogy mit tesz a parlament, mi a funkció, és ez már egy rendkívül fontos dolog. És hogy ez miért kivételes, felmerül, hogy ez miért kivételes a választás évben, hiszen ez folyamatosan feladatunk kellene, hogy legyen, ezért ennek a, ennek a forrásnak az allokációja ját némi kérdőjelen illetném. Taran úr megjegyzéseért és köszönetet mondok, illetve minden kollégának, különösen Néri asszonynak. Köszönöm. Igen, azt hiszem, hogy ha egy angol úr uh, ír nyelven válaszol egy írhölgynek, akkor ez egy óriási bóknak mondható. Köszönöm szépen a támogatást. Donc, vous aurez une avec euh, les... Rendben, akkor az árnyékjelentéstevőkkel a következő napok során lesz egy találkozó, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a módosítások beterjesztésének határideje március 15-13 óra a Büdzsészakbizottságban április 3-án fogunk szavazni, és a plenárisra pedig minden bizonyal április 5-én vagy 6-án kerül majd ez az anyag. Most pedig nézzük meg a kísérleti terveket és az előkészítő tevékenységeket. Itt két jelentéstevőnk van, Türeszán úr, aki a 2018-as költségvetés általános jelentéstevője, és Geyer úr, akit most Zává asszony fog felvon, felváltani. Ki kezdi? Azt hiszem, hogy logikusabb, hogyha nem én kezdem, mert én csak a következő évivel foglalkozom. Edel. Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok beszélni, mert ahogy ön is elmondta, Geyer úr nincs itt ma, és nekem adta át ezt az anyagot, de alapvetően arról van szó, hogy ez a jelentés ez még nem végleges, a múlt héten érkezett meg, elég sok információt tartalmaz, a kísérleti projektekkel és előkészítő tevékenységekkel kapcsolatban, amelyek a 2017-es évre vonatkoznak. 79-et fogadtunk el, ezeknek a nagy része már működik, de 5 ezek közül, ahogyan a bizottság is jelezte a levelében, már le, nincsen, tehát ezek nincsenek lefedve jogalap által, és ezért ezeket különböző programokra fogják átirányítani, amelyeknek, amelyeken belül megvalósulhatnak. Elképzelhető, hogy lesznek olyanok is, amelyeket nem lehet majd végrehajtani. Más projektek tekintetében, négy projekt tekintetében a bizottság éppen most vizsgálja azt, hogy hogyan tudja megvalósítani ezeket. Ez a négy alapvetően ebből kettő A minősítést kapott, kettő pedig B minősítést, és a bizottság most vizsgálja, hogy mi lehet a probléma ezekkel, vagy milyen fajta implementációt lehet megvalósítani ezekkel kapcsolatban, ugyanis még nem történt erre vonatkozó döntés. Minden esetre a jelentéstevő arról szeretne tájékoztatni mindenkit, hogy nagyon részletesen megvizsgálja majd a tájékoztatásokat ezekkel kapcsolatban, illetve a specializált szakbizottságokkal közösen fogja majd megvizsgálni a projektek sorsát. Ennyit szerettem volna elmondani. Thank you very much, uh, <clears throat> Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy, mint a jövő évi költségvetés jelentéstevője. Szeretném minden kollega figyelmét felhívni arra, hogy minden képviselő, frakció, bizottság benyújthat javaslatokat kísérleti vagy előkészítő programokra. Ennek a feltétele az az, hogy minden kísérleti projektet, előkészítő programot el kell küldeni az Európai Bizottsághoz május 3-a előtt. Tehát május 3 előtt el kell ezt küldeni az Európai Bizottságnak előzetes értékelésre, de tudni kell azt is, hogy a már folyamatban lévő kísérleti projektek előkészítő intézkedések, amelyeket meg kell hosszabbítani, azokat is el kell küldeni előzetes értékelésre az Európai Bizottsághoz. Ezután az Európai Bizottság közreadja eredményeit, és ez fontos a kollégák számára, hogy tudják azt, hogy minden egyes kísérleti projekt vagy előkészítő program módosítóként lesz előterjesztve a következő évi költségvetéshez. Ennek határideje augusztus 31-e. Utána az ősszel ismételten egy csomagot fogunk összeállítani, úgy, mint tavaly, és különösképpen figyelni fogunk azokra az előkészítő intézkedésekre, kísérleti projektekre, amelyek pozitív értékelést kaptak az Bizottságtól, ezért fontosak ezek a határidők, például a május 3-a, és tudni kell is, hogy A vagy B értékelést kapottak ezek a bizottságtól. Amikor én beterjesztem majd a jövő évi költségvetés irányítási tervezetét, akkor szeretném, hogyha prioritás lenne a költségvetésben a növekedés, munkateremtés, illetve az állampolgárok biztonsága irányába a növekedés, munkahelyteremtés, ezt szeretnék az emberek látni tőlünk. Nagyon fontos, hogy a gazdasági helyzet javuljon, amely a munkahelyteremtéshez vezet, infrastruktúrák kiépítéséhez vezet, amely által a az európai gazdaság versenyképesebb lehet, amikkel lehet támogatni a fiatal vállalkozókat. Ez a fontos, de ez csak akkor lehet sikeres, hogyha garantáljuk a biztonságot, és ezért fontos a biztonság erősítése és azon ügynökségek erősítése az Európai Unióban, amelyek a, az igazságügyel, belügyekkel foglalkoznak. Ezért kell az olyan kísérleti projektekre, előkészítő intézkedésekre koncentrálni, amelyek ezekkel a témákkal foglalkoznak. Ennyiben is hagynám most, elnök úr, várom az érdekes kísérleti projekteket és, kis, és előkészítő programokat, amelyeket majd a kollégák benyújtanak. Monsieur rapporteur général. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ebben a stádiumban az Európai Bizottság, amelyet Johann Gerel úr képvisel, felszólhat. De még előtte Dönánó úr, igen, egy bizottsághoz intézett kérdésem lenne. Néhány kollégával együtt egy méhészeti projektet támogatunk, ez tavaly, illetve 2015-ben kezdődött, de azóta gyakorlatilag semmi sem történt, a bizottság részéről nincsenek információink, és most az lenne a kérdésem, hogy vajon lesz-e végre projekt, mert ez egy nagyon szép és jó projekt, 700 millió plusz 200 millió, az összesen 900 millió, reméljük, hogy ezt fent tudjuk tartani erre az évre vonatkozólag. Köszönöm szépen, bizottság! Illetve nekem is lenne még egy kérdésem a kísérleti eh, projektekkel kapcsolatban. Vannak egyes projektek, amelyek nagyon jól működnek, más projektek esetében eh, nem kaptunk részletes beszámolókat, eh, mert a bizottság ezt nem teszi meg. Vannak olyan projektek, amelyekről azt mondják nekünk a bizottság részéről, hogy ezek nagyon jól működnek, de nem adnak mégsem információt. Pedig mi javasoltuk ezeket a projekteket. Itt alapvetően mi azt szeretnénk látni, hogy hogyan tudnánk nyomon követni az implementációt. Mert ugye mi voltunk azok, akik ezeket a javaslatokat eredetileg megtettük, tehát tájékoztatást szeretnénk kapni. Még mielőtt megadnám a szót a bizottság képviselőjének, a prioritásokról szó esett, a jelentéstevőnk elmondta, a különböző eh, kísérleti projektek közötti eh, prioritási elveket, a kommunikációs problémákra is utaltunk már, Úgyhogy ezzel kapcsolatban felmerül bennem a kérdés, hogy talán az a probléma, hogy az újságírók országokból érkeznek, és amikor egy ilyen Erasmus jellegű újságírói programot valósítottunk meg, amelynek az volt a célja, hogy az újságírók is mobilissá váljanak. Ennek lehetne azért hozzáadott értéke a céljaink szempontjából hozzá lehetne ezen keresztül járulni ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan hierarchia, amely az európai szempontokat veszi figyelembe. Johan Ürelnek adom meg a szót, aki a bizottság részéről van itt. Tehát mit tehetünk annak érdekében, hogy a projekteket értékelni lehessen, A, B, C vagy D besorolást kapjanak. És egy másik kérdés, hogyan kaphatnánk világosabb információkat arra vonatkozólag, hogy a kísérleti tervek, előmozdítói, javaslói kapjanak naprakész tájékoztatást a projektjeik jelenlegi állás, állapotáról. Thank you, Chair. Köszönöm szépen elnök úr, a bizottság üdvözli a mai eszmecserét, és szeretnénk hangsúlyozni és ismételni azt, hogy a 79 kísérleti projekt előkészítő intézkedés nagy részét végrehajtották. Négyet jelenleg még elemez az Európai Bizottság, és válaszolva a jelentés készítő kérdésére, azt mondhatom, hogy nincsen plusz információnk, hiszen a jelentés csak a múlt héten jelent meg, és nincs plusz információm erről a négy ö, kísérleti projektről, de a priori nincsen probléma, hiszen ezeket elemezzük, megvizsgáljuk azt, hogyan lehet ezt végrehajtani a lehető legjobb módon, és bízom abban, hogy a négy esetben, tehát jó hírrel szolgálhatunk. Ez azt jelenti, hogy öt olyan kísérleti projekt van, illetve előkészítő intézkedést, amit nem lehet végrehajtani. Ezt már jeleztük a végrehajthatósági levelünkben is 2016. októberében, mert nem megfelelő a jogi alap. Itt, illetve nincs, ez nem fedi le a jogi alap ezeket ahogy már elmondtuk, az Európai Bizottság mindig is arra törekszik, hogy, á, hogy kösse az el, különítéseket a megfelelő jogi alapokhoz. Mivel a kísérleti projekt az MFF másik fejezete alapján volt létrehozva, nem tudtuk a, az elkülönítést végrehoz, á, végrehajtani. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek um, a frissített ütemtervet. Ez által a bizottság tényleg időben el tudja végezni az értékelését a nyári trialógus előtt, és elegendő idő marad az Európai Parlament bizottságai számára is, hogy mérlegeljék a projekteket. Ami a képviselők egyes kérdéseit illeti, az egyes kísérleti projektek esetében úgy vélem, hogy írásban kell ezekre válaszolnom, mert jelenleg nincsen információm ezekről. Hogyan lehetne a parlamentet jobban informálni? Hajlandóak vagyunk minden módon segíteni, de az a benyomásunk, hogy az a jelentés, amit a múlt héten megjelent, az már elegendő információval szolgál. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Jelentéstevő úr, jelentéstevő asszony. A válasz, amelyet a bizottság fogalmazott meg, megfelelő-e, kielégítő-e, Müreszana úr arra emlékeztet, hogy május harmadikán 12 órakor, tehát eddig kell benyújtani a kísérleti projekteket, és azután majd ezeket elbírálják, tehát a büdzsé megszavazása után. Köszönöm szépen! Most pedig Niriade asszony következik, internetkapcsolat előmozdítása a helyi közösségekben címmel. Öni a szó. And actually... <clears throat> Igen, nagyon pozitív dologról fogok beszélni így eh, hétfő este. Nagyon egyszerű, nagyon hatékony elképzelés, és arról van szó, hogy a pénzt észszerűen használjuk fel. A lényeg az az, hogy a lehető legtöbb európai falut, várost ingyenes wifi-vel kívánják ellátni 2020-re, a pénz nem egy nagy összeg, amit erre szánnak, 110 milliót szabadítanak fel 2017 és 2019 között a wifi berendezések felszerelésére, parkokba, közterekre, középületekre, egészségügyi központokban, múzeumokban helyeznék el ezeket a wifi-ket, megpróbálnák földrajzilag kiegyensúlyozottan elvégezni ezt. Ez nagyon fontos az olyan közösségek számára, ahol nem férnek hozzá jelenleg az internethez. Ez nagyon sokat jelenthet a közösségek számára, jó lesz a a különböző ö, vállalkozások számára, a közösségek számára, én nem hiszem, hogy bárkinek ezzel bármilyen gondja lenne, hiszen ez nagyon hatékony elturizmus, hogy ilyen kérdésekre is gondolhatunk. Ahogy mondtam, olyan területekről van szó, ahol nem nagyon van összekötetés, és ezért, ezért ezeknek a területeknek kell adni az elsőséget, például a, a távoli vidéki területeknek kell elsőséget adni, tehát 20 milliót fognak elérhetővé tenni 2017 végéig. Ez 20 ezer projektet illet, nagyon könnyű ezt megpályázni, nem igazán bürokratikus az eljárás, tehát nagyon hozzáférhető ez, online módon lehet jelentkezni, és az önkormányzatokat is bevonják ebbe. Nem hiszem, hogy erről többet mondhatnék azon kívül, hogy nagyon jól erősíti ez a perifériális területek összeköttetését, és mindenképpen pozitívan látom ezt. Hogyha bárkinek bármilyen véleménye van, akkor azt én szívesen feljegyzem. Merci, Madame Riada. Köszönöm szépen, Riede asszony. Nagyon fontos ez a jelentés. Torvalds úr. Köszönöm. A jelentéstevő azt mondta, hogy ez egy olyan kérdés, amelyben nincsenek problémáink, de azért azt kell mondjam, hogy ez nem igaz, részemről legalábbis nem igaz. Miért? Azért, mert a bizottság részéről ez olyan, mint amikor magyarókat mutogatunk a állatkertben, és ez nem hasznos. Tehát nem hasznos ez az egész, nem elfogadható. Ez olyan zaphegyezés. Itt nem csak költségvetési kérdéseket vet fel mindez, hanem sokkal komolyabb problémákat is. Nagyjából egy órával ezelőtt beszéltünk arról, hogy hogy néznek ki a kiadások, és több parlamenti képviselő is említette a kiberbiztonság kérdését. Márpedig a nyitott wifi hozzáférés az bizony kiberbiztonsági kérdés. Vannak olyan technikák, amelyek révén meg lehet nyitni a wifi hozzáférést, és ezen keresztül a Facebookra is felkapcsolódhatnak az itt lévők. Azonban, hogyha itt egy betör valaki, akkor gyakorlatilag az összes információ a Facebookkal kapcsolatban kikerül a napvilágra. Tehát itt igenis, és komoly kiberbiztonsági problémák merülnek fel, amikor a az ingyenes wifi-ről, vagy a hozzáférhető wifi-ről beszélünk. Egy biztonságos wifi hozzáférésre van szükség, ez szerintem sokkal jobb gondolat lenne, mert ilyen értelemben egészen más fajta perspektívából tekintünk a pénzre is. Ez néha segít, hogyha elgondolkodunk azon, hogy konkrétan milyen hatással van a tevékenységünk. Disons que ça donne à la Commission des éléments de Azt gondolom, hogy ezen keresztül talán a bizottság is árnyaltabban tud fogalmazni. Krisztofor úr? E Köszönöm szépen, elnök úr úgy gondoljuk, hogy az internethez való hozzáférés joga minden állampolgár joga. Ezért örülünk annak, hogy vannak ilyen javaslatok, és úgy vélem, hogy az Európai Bizottság javaslata jó irányba halad, még akkor is, ha ez csak az első lépés. Ezáltal az állampolgárok hozzáférhetnek az internethez. Azt is el kell mondjam, hogy az Európai Uniónak mindenképpen ténykednie kell itt, hiszen csak akkor lehet digitális unió, hogyha minden állampolgár hozzáfér az internethez, és főként a nagyon távoli országokban, távol eső régiókban ez nagyon nehézkesen megy, és ez káros számukra, hogy nincs megfelelő internet összeköttetés, ez költséggel is jár, mindenképpen egyformán kell kezelni az állampolgárokat. Mindenkinek be kell fektetni ezekbe a programokba. Minden egyes euró, amit befektetünk ebbe a programba, ez eredménnyel jár. Munkahelyeket teremthet, a KKV-kat erősíteni lehet ezekkel. Ezek nem kiadások igazából, az a pénz, amit erre szánnak, az viszont nem elegendő. Úgy vélem, hogy nincs megfelelő vízió ezt illetőleg, főként a szigetek, távol eső régiók esetében. Főként ezeken a területeken kellene kipróbálni ezt a programot. Hogyha például, hogyha ha Amerikában azt ígérték, hogy minden egyes embernek hozzáférésnek az internethez, egy vállalat, akkor az Európai Bizottság is megteheti itt e, Európában. Szerintem nagy vonalúbbnak kellene lennünk. Ahogy mondtam, ezek nem kiadások, ezek befektetések, és ezért ezeket az intézkedéseket támogatnunk kell, ennek befektetői szociális jellemzői vannak, egész Európát összeköthetjük egymással, minden állampolgárt összeköthetünk egymással. A Juncker által folytatott politika nagyon fontos, hogy most már a fő kérdésekkel foglalkozzon, ez nagyon fontos ez a terv, stratégiai jellegű, és a 20 millió, amit három éven belül kiadnak, erről elmondhatjuk, hogy ez nem lesz elegendő. Ezért én most azt mondom, hogy ezt át kell értékelni, növelni kell a pénzösszegeket, azért, hogy valami megváltozzon az Európai Unióban. Köszönöm. Monsieur Negrescu. Negrescu úr. Thank you so much. I also believe it's a good initiative. Uh, and of course I... Szerintem is jó ez a kezdeményezés, és támogatom a kollégáimat abban, hogy nem elegendő ez a pénz. Négy elemet szeretnék kiemelni. Először is tényleg javítani kell a wifi-hez, az internethez való hozzáférést a távol eső területeken, de növelni kell a wifi összeköttetéseket az olyan területeken, ahol az embereknek nincsen bevétele ahhoz, hogy hozzáférjenek az internethez. Tehát a szociális aspektusokat is figyelembe kell venni, nem csak a földrajzi eh, aspektusokat. Második pontom. Biztosítani kell azt, hogy ne fektessünk be ott eh, wifi eh, összekötetésbe, ahol már korábban voltak ilyen jellegű programok, például voltak nemzeti programok, ingyenes wifi programok különböző területeken, finanszírozni kell a Wi-Fi-hez való hozzáférés, tehát új területeken. Harmadik pontom, úgy vélem, hogy hangsúlyoznunk kell a digitális oktatás képzés kérdését. Sokan említették a számítógépes biztonság területén. Én ezen a területen dolgoztam korábban, és elmondhatom, hogy a jó digitális képzettség nagyon is fontos, ezt hangsúlyozni kell a jelentésben. Negyedik pontom, a fenntarthatóság kérdése. Lehet, hogy létrehozunk egy wifi kapcsolatot, amely egy-két-három évre jó, de aztán azt meg kell újítani, ezért kell hangsúlyozni a fenntarthatóság kérdését, mert hogyha nem fektetünk ebbe bele, akkor elveszítjük a pénzt. Rubig. Rubis úr, köszönöm szépen, köszönöm ezt a nagyon fontos jelentést. Úgy vélem, hogy ügyelnünk kell arra, hogy a technológiai semlegesség megmaradjon. Egyrésztről itt van az 5G, amelyeket a telekom vállalatoknak kell támogatniuk, és itt van a második dolog, a Wi-Fi kibontakoztatása, tehát két rendszer áll egymással szemben, a Telekom, amit erősen szabályoznak az EU-ban, és a másik rendszer, amely viszonylagos szabadságnak örvend. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy ezeket a pénzeket átlátható módon közbeszerzések által adják ki, és eh, eljusson ez a kis egységekhez is, hogy a kis vállalatok is eh, eséllyel pályázhassanak itt. Torvalds kollégának szeretném megköszönni azt, amit elmondott, hiszen a, az állampolgároknak biztosnak kell lenniük abban, hogy nincsen semmilyen fajta szemtőgépes veszély, támadás, biztosnak kell lenniük abban, hogy a kapcsolatukat nem lehet meghekkelni, és eh, ezért szükség van felelő védelemre. A pályázati kiírások során foglalkozni kell tehát ezekkel a témákkal is, a biztonsági előírásokkal. Köszönöm. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az előző napirendi pont során, amikor a kísérleti projektekkel foglalkoztunk, akkor arra gondoltam, hogy Gondolom különböző teszteket alkalmazhatunk, megnézhetjük, hogy hogyan alakul a finanszírozás. Például először is megfelhasználjuk-e az adófizetők pénzét. Aztán van-e valóban oka annak, hogy nem lehet valamilyen kérdést a nemzeti szinten megoldani, és harmadsorban valóban értéket kapunk-e a pénzünkért. Most az előző eszmecsere során úgy éreztem, hogy jó pár olyan projekt van, ahol ezek a kritériumok nem teljesülnek. Hogyha most megnézzük a nyilvános wifi kérdését, akkor úgy tűnik, hogy itt érdemes lenne harcolni ezért az ügyért, valóban lehetne valamit kezdeni az adófizetők pénzével. De még mindig nem látom, hogy ezt miért kellene az unió szintjén elvégezni, és miért nem hagyhatjuk ezt a tagállami hatáskörben. Aztán némileg aggódom a NEET projektekkel kapcsolatban is. Nem is olyan régen a nyilvános wifi óriási segítséget nyújtott volna bizonyos esetekben, Ma azonban úgy érzem, hogy jelenleg olyan mobiltelefonokkal rendelkeznek az emberek, amelyek ilyen adatcsomagokat tartalmaznak. Ezért nem tudom, hogy valóban megtérül-e a befektetésünk, valóban értéket hozunk el létre. Tíz évvel ezelőtt más lett volna a helyzet. És végül az Európai Unión túlmenő, elkötelezett költségvetési borítékról beszélünk, mert hát ez is aggodalomra ad okot számomra. Elnök, köszönöm szépen. Rájme Bőge kap szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos ez a vita, amit le kell folytatnunk itt, mert ez összekötődik azzal a témával is, hogy milyen jövőbeli perspektívák vannak az Európai Unióban a városi területeken, illetve a távoli területeken. Meg kell különböztetni a vitában a között, hogy mit jelent a szabad internet hozzáférés közterületeken. Jó, hogyha ezt létrehozzuk, viszont hogyha Európán kívül járunk, akkor már láthattuk azt pár évvel ezelőtt is, hogy például Dél-Amerikában jobb volt a hozzáférés, mint nálunk Európában, beletve be hazámat is. Láthatjuk azt, hogy néhány régióban az a e, fejlemény, hogy nem tudnak eladni házakat, mert nincsen infrastruktúra. És az infrastruktúrához ez a technológia is hozzá tartozik. Én egy 700-as lélekszámú közösségből jövök, Hamburg mellett. Mit láthattunk? A nagy telekom cégeknek nem volt érdeke az, hogy a vidéki területeken befektessenek, régi technológia elérhető csak, és évtizedeken át kell várnunk arra, hogy ránk is gondoljanak. Elmondhatom a tapasztalatok alapján, hogy nem csak arról van szó, hogy a pénzre kell várni, hanem inkább fel kellene tenni a kérdést, hogy vannak -e esetleg támogatási eszközök a regionális fejlesztés területéről. Nálunk azok a közösségek, ahol 700 vagy 2000 lakos van, összetömörültek, és egy kis pénzt kivetnek a önkormányzati költségvetésből, aláírást gyűjtöttünk, 90%-a az embereknek aláírta ezt, öregek és fiatalok egyaránt látták ennek a perspektíváját, hogy nem tudják eladni a házaikat különben, és és mindenki belefizetett ebbe, mindenki látta azt, hogy megéri ezzel foglalkozni, és így most már üvegszálas internet van nálunk, óriási a sebesség, megváltozott az életminőség is, és hogyha arra gondolok, hogy mennyi munkahelyet lehet ezzel teremteni a vidéki területen, például aki otthon dolgozhat, vagy részmunkaidőben dolgozhat, nos, ez nagyon fontos, ezzel akár még vissza is lehet nyerni a munkahelyeket, de ehhez kell egy kis saját kezdeményezés is. Célszerűen kell felhasználni az eszközöket, az eszközöket a saját kezünkbe kell menni, és hogyha ehhez kapunk még támogatást, az nagyon jó. Tehát azt tanácsolnám, hogy ne várjunk csak az európai költségvetésre, vagy egy nemzeti, vagy tartományi költségvetésre, amely majd talán pénzt ad nekünk, mert különben veszítünk ebben a versenyben. Merci. La... Köszönöm. Utolsó felszólaló, Lesovski úr. Köszönöm szépen. Miután nem sokára szavazni fogunk, ezért röviden szeretnék csak hozzá szólni. Szeretek vadászni, szeretek a, az erdőkben sétálni, és ezért láttam azt, hogy az erdőkben is egyre jobb az internet lefedettség. Talán az gyors internet, tehát inkább a városokra és falvakra kellene koncentrálni, mert az állatokat annyira nem érdekli a, a széles internet hozzáfel, hozzáférés. Vannak olyan régiók, ahol európai szubvenciókból javították a hozzáférést. Én azt gondolom, hogy személy szerint nekem nincsen szükségem internet hozzáférésre, az erdő közepén, úgyhogy azt szeretném kérni az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálják meg azt, hogy inkább a városokban hogyan lehetne javítani az összeköttettséget, és ne az állatokkal foglalkozzunk. Köszönöm szépen. Lehet, hogy a vadállomány ezen keresztül majd látja, hogy mikor érkeznek a vadászok. Ez egy fontos beruházás de lehet, hogy a kohéziós alapokat akkor kellene ilyen típusú a felhasználásra biztosítani, amikor a helyi önkormányzatok ezt lehetővé teszik, és a szatellit hozzáférést, illetve összekötetést kellene erősebbé tenni. Köszönöm szépen, most akkor zárjuk le ezt a vitapontot. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Szeretném megköszönni mindenkinek a hozzászólását. Nem gondolom azt, hogy bármiféle kiber támadás problémát kellene jelentsen. A helyi hatóságoknak kellene odafigyelni erre a problémára, tehát ez nem egy ürügy arra, hogy miért ne támogassuk mindezt. Fontos a szegénységgel érintett térségek problémájára odafigyelni, illetve a szabad hozzáférést azért ne ö, becsüljük alá, mert vannak olyan emberek, akik még élelmiszert sem tudnak vásárolni, illetve a fűtésszámlájukat sem tudják kifizetni, tehát motiválni kellene őket arra, hogy a szegénységből akár a, az internet hozzáférésen keresztül is ki tudjanak lábalni. Ez nem egy nagy probléma, és nem is kerül sokban, de mégiscsak hozzájárul a probléma felszámolásához. Ami pedig az erdőket illeti, azért lehet szükség internet hozzáférése. Mi van, hogyha megtámadja önt egy vadállat, vagy pedig eltöri a lábát? Most viccet félretéve azért nem olyan nagy probléma ez itt inkább a szegény területek, illetve a vidéki, elzárt területek internet hozzáférését kell biztosítani, de egyébként figyelembe veszem mindazt, ami elhangzott, és reméljük, hogy pozitív jelentést tudunk ebből összekovácsolni. Köszönöm szépen, és aztán nem is lehet veszni azért az erdőben. Ceux d'entre vous qui souhaitent déposer des amendements pourront... Aki pedig módosításokat kell, szeretne beterjeszteni, azt március 9-én délig megteheti. A Költségvetési Szakbizottságban április 3-án fogunk szavazni. A az illetékes szakbizottságban pedig az ITRE-ben április 25-én lesz erről szavazás. Kedves kollégák, most pedig szavazni fogunk. Kérem, hogy mindenki próbálja ki a szavazókártyáját. Szimuláció következik. Scrutin est ouvert. Megnyitom a szavazást. Jó. Nem működik? Kedves elnök úr, csak egy kérdésem lenne. Amikor megnézem a szavazólistákat, azzal kapcsolatban a következő kérdésem merül fel. A következő, illetve az elmúlt hetek során Lesz majd egy verseny azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki a legtöbb módosítást beterjeszti? Van egy olyan kollega, aki 501 módosítást fogalmazott meg egyetlen egy jelentéshez. Azért mégiscsak ezeket mind-mind külön fogjuk kezelni, mindegyikről szavazni fogunk. Ez ö, szisztematikusan, elektronikusan lesz? Igen. Nos, én most szeretném lezárni a szimulációs szavazást. Lehet, hogy blogban fogunk tudni szavazni az önkérdésére válaszként. Így lehet talán időt nyerni, hogyha ugyanaz a célja a módosításoknak, például a szöveg lényegének leszavazására vonatkoznak, akkor esetleg blogban fogunk tudni szavazni, akár a cikkekkel kapcsolatban, akár a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban. Nos, akkor kezdjük a jelentésről való szavazást. Müreszán úr következik, az ő jelentése, 2018-os költségvetés hármas szakasz. Egy A kompromisszum, kivel mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. Egy b kompromisszum ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 43-as módosító mellette. Először a 43-as módosítóról fogunk szavazni, tehát ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 44-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 54-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Szóbeli módosító. Research infrastructure and SMEs as key enablers of growth and jobs. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilencvenkettes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 93-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 94-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 160-as mellette, ellene, tartózkodás. Nos, ezt ellenőrizzük, tehát a 160-as módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 108-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig megadom a szót. A, megadjuk a szót a jelentéstevőnek a nyolcas kompromisszumot illetően. Köszönjük szépen, egy rövid szóbeli módosítónk lenne. Az especially szót szeretnénk beilleszteni a szövegbe, a higher social impact és in the union's poorest regions közé. tehát with higher social impact, especially in the Union's poorest regions. Tehát akkor így szavazunk erről a kompromisszumról, a szóbeli módosítóval kiegészítve. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Tízes kompromisszum. Nem. 134-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es módosító négy részben. De a tízes kompromisszumot elfogadtuk, ezért az első rész kiesik, marad a második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, és a negyedik rész is kiesik. 149-es mellette, ellene, nem eléggé világos, úgyhogy ezt ellenőriznünk kell. A 149-es. Ről megnyitom a szavazást. Elutasítottuk 19-13 arányban. 150-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 161-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 184-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 170-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 196-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 228-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 230-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 232-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 233-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 234 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 236-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 237-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 238 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 239 mellette, ellene, Tehát még egyszer, 238-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. es mellette Nem, 239-es, elnézést, mondja az elnök, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 241-es, 240-es, javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 241-es mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk, 242 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 243-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 241 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 240... os a 244-est elfogadtuk, nem. 244. Igen, arról már szavaztunk. 245. mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 246-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 253-as módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 254-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 255-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 256-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 265-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 266-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 266-est visszavonták, 268-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 206 270-es mellette es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 270-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 271-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 272 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 12-es. 12-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9-es, 10-es, 11-est E, egyben fogjuk megszavazni, mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk ezeket, és akkor most az egész szövegről szavazunk, név szerinti szavazással, megnyitom a szavazást. Tout le monde a voté, le scrutin est clos. Lezárom. Elfogadtuk 28 3 arányban, 4 tartózkodással, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig következik Esteban González Pons jelentése. Külső vizeken halászló flották kezelése az ultraperifériás régiókban. Először kezdjük a 4-es és 5-ös módosításokkal, mellette ellene tartózkodók, ezeket elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodók, elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodók, azt hiszem ezt elutasítottuk, de majd mindjárt meglátjuk. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 19-12 szavazat ellenébe, 9-es módosítás mellette ellene, tartózkodók elfogadva, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva 14 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Egyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Most pedig a teljes javaslatról fogunk szavazni, név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-3 ellen, 29-3 ellenében egy tartózkodással gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig Döpré úr következik, az, de az ön ö, javaslatát elhalasztottuk áprilisra. Erről egyébként már tájékoztattam az itt ülőket az ülés elején. 501 módosítás érkezett Gerard Döpre jelentéséhez, amely az Eurodakra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy miután Montel asszony nagyon sok módosítást terjesztett be, amelyeknek mind, de módosításnak ugyanaz a célja, hogy töröljön bizonyos részeket, ezért a szabályzatnak megfelelően egy egységes szavazás következik az összes módosításról. Elfogadják-e ezt a javaslatot, hogy így járjunk el? Ellene? Mellette? A blokkban való szavazásról szavazunk most. Ellene? Akkor ezt így fogjuk megtenni, így fogunk eljárni. Árnó úr esetleg szeretne hozzászólni? Igen, egész egyszerűen csak nem értem, hogy több mint 500 módosítás miért terjed be valaki, és aztán nem is szavazunk róla. Nevetséges ez az egész, nevetséges. Akkor szavazzunk. Blokkban szavazunk az összes javaslatról, itt vannak a listán, szerepelnek ezek a 84-es, kezdődik, és a 24-es oldalon van vége ennek a listának. Kik azok, akik támogatják ezeket a javaslatokat, módosításokat? Ki az, aki mellette szavaz, ellene tartózkodók, akkor azt hiszem, hogy elsőprő többséggel elutasítottuk ezeket a módosításokat. Ugyanezt javaslom a preambulum bekezdésekre vonatkozólag, amely a 25. oldalon kezdődik, 26. oldalon folytatódik. 26 egészen ennek az oldalnak a közepéig, itt megint csak egy blogban fogunk szavazni a 17-es módosítástól eh, egészen a 83-asig. Ki az, aki támogatja, hogy ezeket a módosításokat ellene tartózkodók, elutasítva ezek a módosítások is, és ezzel visszatérünk a 88-as módosításhoz Dönanó úr részéről mellette ellene tartózkodók elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 11 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 360 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 12-es módosítás mellette, ellene. Erről azt hiszem, hogy elektronikusan fogunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Jó. Lezárom a szavazást. 19-13 ellenében elfogadva. 13-as módosítás mellette ellene. Kérem, jól láthatóan emeljék fel a kezüket. 13-as mellette ellene. Ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, 18-13 ellenében. Jönnek a preambulum bekezdések 14-es módosítás mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 16 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 1-es mellette, ellene, tartózkodók elutasítva 21 mellette ellene tartózkodók elutasítva 2-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadva 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva 26 mellette ellene. Nem jól látom a kezeket, úgyhogy ezt le fogjuk ellenőrizni elektronikusan. 26-os módosítás következik elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 19-13 ellenében. 26-osról. Most az ötös következik mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 31 mellette. Ellene. Leellenőrizzük 31-es elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 17-14 ellenében. 35 mellette ellene leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 20-12 ellenében. Kérem, jól láthatóan emeljék fel a kezüket. Hatos módosítás mellette, ellene. Elfogadva. 48 mellette, ellene elfogadva. Azt hiszem, legalábbis. Úgyhogy ezt is leellenőrizzük, mert nem vagyok benne biztos. 48-as elektronikusan. Lezárom a szavazást. 18-14 ellenében elfogadva. Most a teljes szöveg következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 19, 13 ellenében. Nincsenek tartózkodók. Jelentéstevőnek gratulálunk. Következik Gárdia Zavál asszony jelentése. Ez pedig kohéziós alapok megfelelő egyensúly kialakítása a pénzügyi eszközök és támogatások között. Következik az egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Négyes mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Tízes, mellette, ellene. Azt hiszem, ezt elutasítottuk, de ezért még le akarom ellenőrizni. Tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 16-15 ellenében. Tízes, tehát. 11-es következik mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Kettes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 14-es módosítás mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. 15. Mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 16. Mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. Hármas kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodók elfogadva. 19-es mellette. Ellene, tartózkodók elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 27-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 30 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 31 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 32 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 33 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 36 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 38 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 40 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 42 mellette, itt van egy szóbeli módosítás is a jelentéstevő részéről, mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. A teljes szöveg következik elektronikus szavazással, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 28-2 ellenében Gárdia Zabál asszonynak gratulálunk. Most pedig következik a hármas szakasz 2017-es költségvetés a többi szekció 2017 Taran úr. Köszönöm szépen! Az Európai Bíróság bizonyos cégnek kártérítést kell fizessen. Egy Európai Bizottsággal szembeni per esetén az a jó, hogy sikerült visszatartaniuk a pénzt, a fizetések szekcióból. Mindenesetre az ombudsman magyarázatot kíván, de ez megint egy másik napirendi pont lesz. Az első napirendi ponttal kapcsolatban bárki szeretne-e kérdéssel élni a jelentéstevőhöz? Nem. Akkor ez az első átcsoportosítási kérelem, az Európai Bírósággal kapcsolatban. Elektronikusan fogunk szavazni, vagy nem? Hogyha nincsenek ellenvetések, nem kell szavazni, mert hogyha nincsenek ellenvetések, akkor ezt elfogadottnak tekintem. Második transfer, vagy átcsoportosítási kérem, Taran úr, a másodikkal kapcsolatban a rugalmasságot tudjuk növelni az ombudsmannál, és megint csak egy nagyon kis átcsoportosításról van szó. Így gyakorlatilag um, egy poszt um, állandóvá válásának költségeiről van szó. Itt sincsenek uh, ellenvetések, úgyhogy ezt is elfogadottnak tekintjük. Holmeyer asszony az ingatlan politikával kapcsolatban szeretett volna a Frontex székhelyének kérdésében beterjeszteni egy indítványt, de nem érkeztek meg azok a dokumentumok, amelyek a magyarázathoz szükségesek, ezért ezt elhalasztottuk. Ezzel a szavazásnak vége, és szeretnék arra rámutatni, hogy lesznek változások az ütemtervünkben a következő rendes találkozónkkal kapcsolatban március 20-21-e kapcsán. Március 27-én 18 óra 30-kor lesz egy külön találkozónk, és március 30-án a találkozunkat pedig töröljük. Ezeket a módosításokat kérjem, írják be a naptárukba. Más kérdéseket nem szeretnék mai napon felvetni, és hogyha önöknek sincsenek kérdéseik, akkor az ülést lezárjuk, és köszönöm szépen az részvételt. Mindenkinek szép estét kívánok!